asszony jelentése, és pedig a partmenti halászat, a halászatból élő területeken. Az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, Vella, biztos úr, kedves kollégák! Az Európai Unió mottoja mindannyian jól ismerjük, egység a sokszínűségben. Nos, attól tartok, hogy a földközi tenger térségére vonatkozó hálászati előírások közül egyesek pont ezt a sokszínűséget nem veszik figyelembe. A jogszabályalkotók és a bürokrácia egy kalap alá veszik a földközi tenger egészét, amely pedig hát jó lenne, hogyha különbséget tenne mondjuk a déli és az északi partmenti eh, halászok eh, között, a kisüzemi halászat eh, ugyanis nagyon sokféle lehet. Úgy érzem, hogy a különböző halászati régiók sajátosságait nagyon mértékben figyelembe kell vinni, ezért az Európai Bizottságot felkérjük arra, hogy a halászati technikák, technikák szelektivitása, a hajók, halászhajók mérete, a felhasznált halászati technikák, illetve a helyi közösségek halászattól való függésének mértéke mind-mind olyan specifikusságok, amelyeket igenis figyelembe kell vinni a szabályok elfogadásánál a mi esetünkben, az én hazámban nagyon sok olyan közösség van, nagyon sok olyan település van, ahol eh, az egész év során alapvetően a halászatból eh, élnek. Úgy érezzük éppen ezért, hogy a, a, például a szigetek eh, gazdasági és egyéb problémáira úgy tudunk megoldást találni, hogyha megfelelően rugalmas szabályokat fogadunk el. Éppen ezért felszólítjuk az Európai Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy hogy megfelelő finanszírozást biztosítsanak az európai halászati alapból ezen kisüzemi halászok számára. A partmenti települések számára a halászat mindenütt nagyon fontos, a halászati turizmus alapját is ezt képezheti. Azt kérjük, hogy a halászati örökség megőrzését támogassák anyagilag is, illetve a, a, a kultúra, illetve a művészet irányába is nyissanak. Ugyanakkor a fenntartható jövőt akkor biztosíthatjuk csak apartmenti közösségek vagy települések esetében, hogyha valóban diversifikáció felé mozdulunk el, ehhez új technológiákba, új módszerekbe, innovatív, új halászatba kell ilyen komoly pénzeket fektetni, új környezetbarát hajókba, így lehet csak életképes a halászat, kisüzemi szinten, partmenti halászat szintjén a 21. században ebbe be kell vonni az egyetemeket, a technológiai köz, a helyi szerveket is, ezért az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy megfelelő támogatást biztosítson az Európai Halászati Alaphoz, és határozottabb fellépéssel javítsa a finanszírozáshoz való hozzáférés. Zárásképpen még szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a jelentés elkészültét, elsősorban az árnyékeladóknak, a halászati bizottság tagjainak, illetve azoknak, akik részt vettek a vitában, és akik nélkül nem jutottunk volna el soha ide. Ugyanakkor engedjék meg, hogy a halászoknak és a szakértőinknek, halászati szakérteinknek is köszönet mondjak, hiszen az ő tudásuk, tapasztalatuk nélkül nem tudtunk volna e, ideig eljutni. Az érintettek, a szakértők e, és a politikusok közötti ilyen nyitott egyeztetés azt hiszem példaértékű, és megmutatja azt, hogy mindent meg tudunk változtatni, amit meg kell változtatnunk Európában. Köszönöm. Kesdiáj következik. Milyen Mann képviselő az első felszóló. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a Tomasit jelentést, hiszen a partmenti halászat nagyon fontos. A spanyol halászflotta 60%-a, Galiciában 75%-a foglalkozik partmenti halászattal. Tehát ez 3800 hajót jelent összesen. A halászati bizottság delegációja személyesen is láthatta a helyzetet. Egész kis hajókról van szó, családi vállalkozásokról, nagyon kevés üzemanyagot fogyasztanak környezetbarátok, tehát a partmenti halászatot mindenképpen meg kell tartani. Nagyon fontos az, hogy egy európai fejlesztési terv is kialakuljon a kis flották számára főleg Galíciában prioritás ez a politika. És a generációk változása is nyomot hagyott ezen. Köszönöm szépen. Ricardo Sarao Santos úr a következő felszóló egy percre. Jó, nagyon fontos az, biztos úr, előadó úr, hogy, asszony hogy védjük a partmenti halászatból élőket. Tehát nagyon fontos az, hogy főleg a periférián lévő területeket védjük. Itt természetesen kis flottákról is szó van, amelyek szintén megérdemlik védelmünket. Tehát természetesen tudományos ismeretekre is szükségünk van, és gazdasági adatokra. Hiszen nagyon fontos az, hogy fenntartató módon bánjunk a tenger kincseivel, és hogy a halászat a társadalom szerves részét képez a jövőben is. Éppen ezért szeretnék utalni egy lehetőségre, és szeretnék egy kezdeményezést tenni, az európai halászati alapot továbbá is fenn kell tartani, sőt ki kell építeni, hogy a kis, hala, kis halászok is beleférjenek. Még jól állunk az idővel, tehát aki most jelentkezett, mind szót kaphat. Mária szóra következő. Köszönöm a szót, elnök asszony. A tengerparti halászat olyan halászat, amely a vállalkozást segítheti elő ezen a téren. De egyes tagállamokban recessziónak kell, recesszióval kell megbírkozni, ezért demográfiai problémát is jelent. Vannak országok, ahol a szigorítások okozták ezt, és ez a trojka politikát is befolyásolja, és itt még nagyobb a recesszió. Ezért intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a kék gazdaságra koncentráljunk, és a szigetek, tengerparti területekre vonatkozó szakpolitikákat mm, módosítsuk. Ami Görögországot illeti, le kell állítani a kemény adóbeszedést. Köszönöm, Bilbao Barandika asszony. Köszönöm, elnök asszony. A közös halászati politikának racionálisan kell meghatározni, hogy miért értünk partmenti halászaton, vagy kisüzemi halászaton, így tudjuk meg óvni mindazok megélhetését, akik hagyományosan Európa partvidékein ebből élnek évszázadok óta. Magától nem életképes jelenleg a kisüzemi halászat, éppen ezért meg kell ezt óvnunk, meg kell ezt őriznünk az eredeti formátumában, eredeti formájában. Ehhez mire van szükség? Nos, kreatívabbnak kell lennünk, új módszerekkel kell védenünk a versenytársakkal szemben, nagyon fontos, ugyanis így garantálta a jó minőségű termék is. Köszönöm egy percre, Ferreira úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A közös halászati politika reformja úgy tűnik, hogy nem tudja a kisüzemi partmenti halászokat megóvni. Épp az ellenkezője történt, mint amit vártunk, sokszor csak romlott a helyzet. Már meg vannak számlálva a napjaik, éppen ezért az utolsó pillanatban kell valahogy beavatkoznunk, segítenünk nekik, megfelelően differenciált módszerekkel és szabályokkal tudjuk ennek az ágazatnak a problémáit megoldani, hiszen a legfontosabb az, hogy fenntartható legyen ez az ágazat, ehhez a jövedelmeket növelni kell, ezért kell segítenünk nekik. a helyi közösség egészét védjük, hogyha a halászokat védjük, ezt kellene végre felismerni. Nem elég most már, nem elég a szép szavak, nem elegendőek, most már gyakorlati lépésekre van szükségünk, szerintem minél hamarabb. Köszönöm szépen. A képviselő, egy percre. Zahvaljujem, gospođo predsjednice poštovane kolegice i kolege. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, szeretnék gratulálni Tomasics asszonynak, kiváló jelentést készített. Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a halászok megélhetését támogassuk. 2014-ben született meg a közös halászati politika, amelynek a halászok életét kellene javítania. A tengerparti területeken élők életminőségének javítása csak a földközi tengeri tengerre vonatkozó szabályok javításával, a halászati eszközökre vonatkozó szabályokkal lehetséges. Az itt élők az alapszükségleteiket nem tudják kielégíteni. Úgy gondolom, hogy a kisüzemi tengerparti halászatot a szociológiai, gazdasági szükségleteknek megfelelően kell megállapítani, nem pedig a hajók mérete alapján. Ez nem elegendő. Köszönöm. Mato. Következő felszóló Mato képviselő egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Mindenki tudja, hogy az Európai Uniónak komolyabb erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a üzemi halászatot megóvjuk, megvédjük. Itt nem csak egy életmódról, egy, egy jövedelemforrásról van szó, hanem hagyományokról, a, a egyes települések, kisrégiók túléléséről. Azt hiszem nem kell ennek a fontosságát hangsúlyoznom, különösen egyes régiókban. Eh, ez, ez magának a, a legtávolabbi régióknak a, magát a túlélést garantálhatja, hiszen kevés más bevételi forrásuk eh, van ezeken a kis szigeteken. Ráadásul ez egy környezetbarát eh, gazdasági tevékenység, a földrajzi elhelyezkedés miatt sok más választásuk nincsen ezekben a régiókban, ezért olyan rendelkezéseket kell fogadnunk, amelyek valóban segítik az érintetteket akik számítanak az Európai Unió segítségére. Köszönöm. Nikola Caputo, egy percre. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. A bizottságnak innovatív projekteket kellene támogatnia, és olyanokat, amelyek a halászatot támogatják, főleg a munkahelyek teremtése, az idegenforgalom, a gasztronómia kellene a cél legyen. A bizottságnak aktívan támogatnia kellene azokat a beruházásokat, amelyek a halászat sokszínűségét képviselik, a helyi forgalmazást elősegíteni, helyi márkanevek támogatásával a kis halászok kvótáját egyszerűen nem lehet fenntartani így, pedig prioritást kellene, hogy élvezzen a finanszírozás vonatkozásában is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jakov úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony a partmenti halászati politika úgy néz ki, mintha egy 12. emeleti bürokrata találta volna ki itt Brüsszelben. Az egész halászati politikára jellemző. Ez a jelentés kiváló alapját képzi további kemény tárgyalásoknak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy megérdemli a támogatásomat, és szeretném, hogyha a partmenti halászat, a kishajókkal történő halászat megkapna ezt a helyet az európai politikában, amit megérdemel. Nagyon fontos például a szigeteken élők számára, nagyon fontos a turizmus számára. A szigetek és a partmenti térségek lakóinak. Szeretném most támogatásomról biztosítani a jelentést, és mindenkinek ajánlom figyelmébe. Köszönöm. Köszönöm. Petir asszony. ovo i čestitam Köszönöm szépen. Én is támogatom ezt a jelentést, mert úgy érzem, hogy Tomasics asszony nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy a halászati politika javuljon. Javuljon még hozzá a kisüzemi partmenti halászat szempontjából, amely gazdaságilag, kulturálisan, e, társadalmilag is roppant fontos megőrzendő érték. Ezért javasoltam azt, hogy a, a horvát nemzeti örökség részévé nyilvánítsák a partmenti halászatot. Úgy érzem, hogy a, ezeknek a településeknek és régióknak épp elég problémájuk van már így is, a, a, a fiatalok elköltöznek, demográfiai válságokkal szembenézniük, tényleg nagyon kevés megélhetési lehetőségük van, ezek egyike a halászat. Éppen ezért a regionális megközelítés az egyetlen megoldás, a, a, mikor amikor a régi halászati politika hibáit próbáljuk kijavítani. Garcia Aguilera volt. Aguilera asszony egy percre. Presidenta. Elnök asszony, elsősorban szeretnék Tomasítja asszonynak gratulálni ezért a kiváló munkáért. Nagyon hatékony volt, és Szerintem egy kiváló jelentés. Biztos úr, szeretnék eh, valamit kiemelni. Szinte minden kolléga említette, hogy eh, fokozott figyelmet érdemel a partmenti halászat és a kisebb halászhajók a 12 méterig. De új definícióra van szükség. Ez a definíció most már nem elégséges, azonban itt nem csak a fogalom meghatározásról van szó. Az operatív programokban nemzeti szinten sem látjuk ezt. Tehát nagyon pozitív az, hogy elkezdünk foglalkozni ezzel a dologgal. Használjuk ki ezt a jelentést, ad valamit, és ki kell építenünk a halászati turizmust, hogy a halászat is részt vállaljon a turizmusban. Tehát támogatom a jelentést. Köszönöm. Kún úr egy percre az utolsó felszóló. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Vella biztos úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan rendelet, amelybe beletartozik a partmenti halászat, a kisebb hajókkal történő halászat. És természetesen itt az európai tengerügyi és halászati alapból a partmenti halászat is részesüljön. Hiszen az európai halászati üzemek 70%-a kis kézműves halászattal foglalkozik. Éppen ezért a regionalizáció is döntő szerepet játszik. Jónak tartom, hogy Vella biztos a tagállamoknak szabadságot ad ezen a téren. És nem mondja, hogy egy definíció mindenkire ráhúzható. Igenis kellenek konkrét tervek, amelyek a partmenti halászattal és a kisebb üzemekkel foglalkoznak. Hogyha most a Balti-tengerre gondolok, a Balti-tenger nagyon sok előnyel járhat. Tehát itt nem kell felesleges bürokráciával foglalkozni. Nagyon fontos jelzések vannak a kisebb halászati üzemek, társaságok számára, és ez mind-mind összefügg a turizmussal. Tehát beruháznunk kell, és akkor pozitív irányba mozdulnak el a dolgok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében pedig ismét Vella biztos úr kap szót. Thank you very much. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves képviselők, üdvözlöm az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentését a partmenti halászat, halászatból élő területeken címmel, és szeretnék köszönet mondani a Tomasics jelentéskészítőnek. Az Európai Mediterrán és Halászati Alap, amely nagyon fontos része a közös halászati politikában 2014 és 2020 között intenzív tárgyalások eredményeképpen jött létre az Európai Parlament és a tanács között. Az alapnak köszönhetően a tagállamok valószínűleg a legtöbb olyan javaslatot végre is hajtják, amely a jelentésben található. Az alap segítségével 80%-os a támogatottság minden olyan művelet vonatkozásában, amely a partmenti halászatra vonatkozik. Például a fiatal halászok az egészség és marketing tevékenységek, innováció, csak néhányat említsek. Azonban a tagállami felelősségbe tartozik az, hogy A 2015-re jóváhagyott programból mit választanak stratégiai támogatottság szempontjából? Sokat mondanak a számok a halászatról. A teljes tonna szám almost 75% of 8% adják ide, három negyed részét képviselik az aktív halászati hajóknak a partra hozott halak mennyiségének 12%-át adják, de a munkahelyek 45%-át képviselik. A munkahelyek jelentős része azonban csak nem, nem teljes munka körű halászati tevékenységből áll. Ez azt jelenti, hogy a családok megélhetését biztosítják. Úgyhogy alapvetően fontosak a tengerparti közösségek számára. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Ugyanakkor az is tény, hogy az ipari méretű halászati flották is a tengerparti területektől függenek, ők is tehát jelentősen hozzájárulnak ezekhez a megélhetési lehetőségekhez. Az az egyszerű tény, hogy az Atlanti óceánban gyakorlatilag 36 faj továbbra is él, azt bizonyítja, hogy meg lehet találni a megfelelő megoldást. Az aszimmetrikus halászati politika azonban nem megfelelő megoldás. Ami az ellenőrzési feltételeket illeti, el szeretném mondani azt, hogy a partmenti halászat már is preferenciális feltételekkel rendelkezik. Például az ellenőrző berendezések felszerelését illetően. Ami az alapot illeti, a felülvizsgálat során nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy kockázatokat ne teremtsünk a 12 csomós kategóriában. Vannak olyan tagállamok, amelyek preferenciális hozzáférést szeretnének. Azonban ha tovább lazítunk a szabályokon, akkor ebben a sávban, főleg olyan területeken jelennek meg mások is, ahol nincs megfelelő szabályozás a halállomány vonatkozásában. Meg vagyok győződve arról, hogyha tovább lazítunk a szabályokon, ez ellentétes hatást fog elérni a gazdaságban. Ami a flotta definícióját illeti. A 314-es cikk értelmében kevesebb, mint 12 méteres hajókról van szó, amely megfelelő halászati berendezéssel rendelkezik. Ez nagyon fontos téma volt a tárgyalások során. Vannak alternatív megoldások is, a 0,1 tized pontban elemzése került, de új definíciót nem találtunk. Lehet, hogy jobb lenne, ha találnánk egy újat, de azonban elképzelhető, hogy nem azonos feltételeket teremtene. Tehát minden flotta alapvetően fontos, belértve a kicsiket is, a tengerparti területek megélhetését illetően. Nagyon fontos, hogy környezetvédelmi, gazdasági és szociális fenntarthatóságot érjünk el a tengerparti területeken és az EU halászata szempontjából. Nagyon sok állami támogatásra van lehetőség. Ezen kívül nem annyira szigorú szabályokra, de kétségtelen, hogy a társ jogalkotók biztos megtalálják majd a megfelelő megoldást a rendeletben. Nagyon köszönöm értékes megjegyzéseiket, és köszönöm önnek is, elnök azt. Köszönöm szépen, biztos úr. A eszmecserét lezárjuk, holnap lesz a szavazás. Áttérünk az